öt jogalkotási szabály, szabályt írtunk alá. A 74-es cikk alapján az eljárási szabályzatnak ezeket a jogszabályokat majd a jegyzőkönyvben fogják megtalálni a mai ülés jegyzőkönyvében. Plusz információ a zöldek részéről érkezett egy kérés, hogy Philip Lambert a gazdasági szakbizottságba fog kerülni, és Éva Zsolit fogja helyettesíteni valaki, ezt kifogásolja-e? Nem senki. Akkor ezt a kinevezést elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, most pedig rátérünk a napirend megváltoztatásával kapcsolatos kérdésekre. Átnézzük az egész heti napirendet, hétfő. A szocialisták eh, és demokraták frakciója azt javasolta, hogy Gáló asszony jelentésének rövid ismertetését eh, a szellemi szabadságokkal kapcsolatban ezt eh, halasszuk el. Schulz úr kért ezzel kapcsolatban szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A frakciónk már a az elmúlt heti elnöki konferencián utalt arra, hogy a Gáló jelentés nagyon vitatott saját kezdeményező jelentés itt a parlamentben, ami pedig ennek a jelentésnek a további kezelését illeti, úgy gondolom, hogy ezt mérlegelni kellene a továbbiakban. Az a helyzet, hogy ez a jelentés az új eljárási szabályzatunk értelmében röviden ismertetésre kerül, de már több alternatív állásolás és szavazásra kerül majd, és a jelenlegi helyzet alapján nem átlátható a helyzet. Úgy gondolom, hogy a tervezetek egyikesen fogja megkapni a szavazáskor a többséget. A másik kérdés az az, hogy időközben rájöttünk arra, hogy a szellemi tulajdonjogok esetében az Európai Bizottság javaslatot fog tenni, mégpedig egy jogalkotási javaslatot, és irányelveket kíván előirányozni. Ez azt jelenti, hogy amikor jogalkotást végzünk, akkor fogunk szavazni egy olyan saját kezdeményezési jelentésről, amit úgyis majd e, át fog venni ez az új e, jogszabály. Tehát ezért kérjük azt, hogy vegyük le a napirendről ezt a kérdést. Elnök, kíván -e valaki ezen indítvány mellett szólni? Az indítvány mellett? Bardzo proszę. Merci, monsieur le président. Euh, nous ne pouvons pas... Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Nem tudjuk sajnálatos módon elfogadni azt a kérelmet, hogy tovább elhalasztjuk ennek a jelentésnek a megtárgyalását. nem hamis lenne azt állítani, hogy nincs konszenzus a tartalmát illetően. Hosszasan, hosszú hónapokon keresztül tárgyaltunk erről, mire konszenzusra jutottunk, ami pedig az eljárást illeti. A jogi bizottságban június elején bocsátottuk szavazásra, ezt követően a három elfogadott jelentést újra tárgyaltuk mindegyiket, ezért nem látom okát annak, hogy újra elhalasszuk ennek a jelentésnek a tárgyalását, illetve megszavazását, kivéve, hogyha egy bizonyos eh, párt a saját eh, perkény belül szeretne konszenzust építeni. De ez nem a közérdeket szolgálja, ez csak a párt saját, az inirített párt eh, saját érdekeit. Ráadásul ez a jelentés a jövőbeni jogszabályokkal nem lesz ellentmondásban, azért, mert az illetéseket egyszerűen felszólítja arra, hogy a meglévő jogszabályokat ültessék át a gyakorlatban. Um, voice by, by Madame. Supporting, supporting. Támogatta. Azt kértem, hogy uh, olyas valaki szóljon hozzá, aki Schulz úr javaslatát uh, támogatta támogatja. A képviselő asszony ennek pont az ellenkezőjét tette, parancsoljon képviselő. Kö, mon Galó asszony. Schultz ö, kolléga ö, nagyon helyesen beszélt. A liberálisok is az önök jelentésen fognak szavazni, nincs többség, amely támogatná. Minden frakcióban újra át kell ezt rágni, a miénkben is. Lehet, hogy önök, az önök frakciójában konszenzus van, illetve egyhangúság, ahogy azt megszoktuk. A többi frakcióban azonban erről még beszélnünk kell, nincs egyértelmű többség, sem pro, sem kontra. Kivételesen Schulz úrral teljes mértékben egyetértek, joggal kéri ennek a jelentésnek az elhalasztását. Csillismi procedúra, była wypowiedź za. Köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk ezt az eljárást. Hall, meghallgattuk a mellette szólókat, az ellene szólókat, most pedig szavazni fogunk. Szavazásra bocsátom a szocialisták indítványát. Más szóval, Schulz úr indítványát. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. A nagy többség ellene van a Schulz úr indítványának. Ellenőrizzük, rendben, tehát akkor ellenőrizni fogjuk. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Wszyscy głosowali. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az indítványt nem fogadtuk el. A nagy többség ellene volt. Így tehát nem fogadtuk el, és erről jelentésről tár, tárgyalni fogunk, rajta marad a napi rendel. Most pedig térjünk át a csütörtöki napra. Kedden és szerdán nincs változási javaslat. Csütörtökön a konzervatívok és reformisták pártja elkívánja halasztani az emberi jogi és igazságügyi problémák a demokratikus kongói köztársaságban, című jelentést, tehát ezt kívánják elhalasztani. A konzervatívok javaslatáról van szó. Proszę sformułować ten wniosek. Ah, thank you, President. Igen, köszönöm elnök úr, megvan a mikrofon is. Az ECR frakció nevében szeretném formálisan is benyújtani a csütörtöki szavazás elhalasztásra vonatkozó javaslatunkat. Csak a szavazásról beszélünk, a többiről nem. Azért, mert ön elnök úr a szülésmennyitásakor beszélt arról, hogy csütörtökön milyen nehéz lesz legtöbbünknek hazajutnunk, jobb és bal oldalon is ismerek jó néhány olyan képviselőt, akik már szerdán eh, kívánják elhagyni, megpróbálni elhagyni Strasbourgot. Éppen ezért szerintem a brüsszeli miniplenárison lenne érdemesebb erről szavazni. Panu, eh, proszę o wypowiedź za wniosek. Köszönöm. Most szeretném, hogyha valaki a javaslat, a eh, Bradborn javaslat mellett is szólna. Parancsoljon. Ungewöhnlich Szokatlan együttműködés ez, de a frakcióm már az elmúlt héten is azt javasolta, hogy csütörtökön ne legyen egyáltalán szavazás, mert nem szeretnénk azt, hogyha megszüntessük a franciáknak a sztrájkoláshoz való jogát, de abból indulunk ki, hogy nem sok munkavállalót fognak alkalmazni arra Franciaországból, Németországból, hogy a mi szállításunkat megoldják, és a sztrájk miatt tényleg úgy gondolom, hogy amennyire én át tudom látni, itt az Európai Parlamentben támogatás van ezen józan eljárás mellett. Az én frakcióm is támogatja azt, hogy ezt a szavazást halasszuk el. Elnök, köszönöm szépen. Spironi úr az javaslat ellen. Itt nem arról van szó, hogy egy jogszabályt fogadjunk el, ezért a véleményem szerint ennek más jelentősége van. Úgy gondolom, hogy ez a sztrájk összességében minden politikai erőt érint majd itt az Európai Parlamentben. Persze a baloldaliakat vagy jobboldaliakat kevésbé fogja érinteni, lehet, hogy kevesebben lesznek itt, de akkor attól hogy nyugodtan szavazhatunk. Elnök, köszönöm szépen, akkor most szavazni fogunk. Ki támogatja ezt az indítványt Bradburn úr részéről? Kto z Państwa jest przeciwko temu wnioskowi? Ki ellenzi az indítványt? Sprawdzimy elektronicznie. Elektronikusan fogjuk ezt ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Szavazotta mindenki? Lezártam a szavazást. Többség van amellett, hogy halasszuk el a szavazást, ezért elfogadtuk az indítványt, nem lesz szavazás csütörtökön ezen témában. Így a napi rendet megállapítottuk, és rákerül a sor a tulajdonképpeni ülésünkre. Most a napirend értelmében de Vejrek asszony jelentése következik. A polgári légközlekedési balesetek és repülő események vizsgálata és megelőzése a címe a jelentésnek. Plusz hozzászólási kérelem? Président, je n'ai pas... Président. Elnök úr. Président, je n'ai pas compris. Elnök úr. Au niveau du vote. Elnök úr, nem értettem a szavazásról pontosan mit mondott. Az elnökök értekezlet által elfogadott napi rendet elfogadtuk, vagy ellene szavaztunk? Most már egyáltalán nem értem. Akkor csütörtökön nem lesz ülés?